segített ebben a bonyolult munkában. Bonyolult és nehéz feladatunk volt. Köszönöm szépen. Elnök. Köszönöm szépen De Brun asszonynak, és köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt. Szavazásra holnap kerül sor 12 órakor. A következő pont a szervezett utazási formákról szóló irányel felülvizsgálata bizottság nyilatkozata Dáli úr. Elnök úr, tisztelt képviselők, hálás vagyok a lehetőségért, hogy tájékoztatom önöket a bizottság munkájáról ezzel az irányelvel kapcsolatosan. Amikor ezt 1990-ben elfogadtuk, akkor a szervezet utazás volt a leggyakoribb. Azóta a piac jelentősen megváltozott. Az internet előrelépése a fogyasztók számára lehetővé tette, hogy közvetlenül foglalják le a repülőutat vagy a szállodát, és a fapados légitársaságok megjelenése is könnyítette ezt javította a versenyt, és a fogyasztóknak nagyobb választási lehetősége lett és egyre többen szervezik meg saját magukat, a, saját maguk a szabadságukat, és nem veszik igénybe a szervezett utazási formákat. Itt csökkent azoknak a fogyasztóknak a száma, akik védelmet élveznek, amikor külföldre mennek, és ez a meglévő irányelv egy egyenlőtlen játékszabályokat eredményezett az iparágban. Bizonyos fogyasztók védelmet éveznek, bizonyosak nem, és hátrányban vannak sok esetben azok, akik ugyanolyan szolgáltatásokat kínálnak. Tehát a jelenlegi jogszabályt felül kell vizsgálni. A bizottság egy hatástanulmányt kezdeményezett, hogy előkészítse a szervezett utazási formákról szóló irányelvet az elmúlt évben, és a bizottság ennek eredményeképpen kiadott egy tanulmányt, hogy mennyire romlott a fogyasztók védelme ezen a területen. A jelentés előtt egy konzultációt és közmeghallgatást is végzett a bizottság, ez 2010. februárjában fejeződött be, több mint 170 hozzájárulást vizsgált, amelyek része a hatás tanulmánynak. És a felülvizsgálat ennek az eredménye. Most hadd mondjam el, hogy melyek a fő irányelvek, amelyek a munkánkat irányítették. Nagyon fontos a magas szintű védelem. Ha biztosítani akarjuk, hogy a fogyasztók bízzanak a különböző utak vásárlásában. Elő kell segíteni a belső piac fejlődését. Ugyanis itt nagyon gyakori a határon átnyúló mozgás. És itt a releváns jogszabályokat harmonizálni kell és azt hiszem, hogy arra is szükség van, hogy egyenlő játékszabályokat teremtsünk a különböző utazás szervezők számára, 2011-re tervezi a bizottság a tervezet kidolgozását, és itt a hatállyal is kívánunk foglalkozni. A bizottság megnézi, hogy a hatályt ki lehet-e terjeszteni egy szélesebb utazás körre korra a dinamikus csomag keretében, és ez talán megfordítja azt a tendenciát, hogy egyre kevesebben élveznek védelmet, ha szabadságra mennek. Persze tisztázni kell a kötelezettségeket és a szerződő felek feltételeit. A bizottság fel fogja mérni a cost and benefit arányt is a szervezett utak kapcsolatosan, és ezzel párhuzamosan vizsgálja a bizottság, hogyan lehet jobban védeni az utasokat akkor, hogyha maguk szervezik egyénien az útjaikat és a bizottság egy független jelentést adott ki, amely feltárja a különböző lehetőségeket, hogyan lehet a rablások következményeit kivédeni. És 2009. decemberében került erre sor. Hát ezek az elemek azok, amelyek alapját képezik a hatástanulmánynak. A parlament és támogatni fogja, reméljük, ezeket az intézkedéseket még 2010 vége előtt. Köszönöm szépen. Az első hozzászóló Svábúr, kettő percre. Elnök úr, a frakcióm nevében szeretnék Dali biztos úrnak köszönetet mondani azért, hogy 2000 2011-re megígérte ennek az 1990-es irányelvnek az átdolgozását. Ez fontos és időszerű, ugyanis azt állapítottuk meg, hogy sok olyan kérdés van, amelyek a szervezett utak esetében arra használják, hogy nem tájékoztatják megfelelően az utazókat. Nagyon sok internet platformon további linkek jelennek meg, itt további ajánlatokat kínálnak, bár ezek nem ugyanazt a védelmet biztosítják, mint az első, és itt elsődlegesen a fapados légitársaságokra gondolok és ezek a különböző dokumentumokat nem tudják megfelelően eljuttatni a fogyasztóhoz, így aztán a védelem nagyon inog, különösen ott, ahol a fogyasztók jogi védelmet keresnek. Az új irányelv ezen változtatni kell. Másodszorban fel kell tenni azt a kérdést is, hogy a légi utas jogok a meglévő irányelv keretében érvényesülhetnek-e, és nem kellene kellene ezt egy közös dokumentumban rögzíteni, hogy megoldjuk az ezzel kapcsolatos problémákat. A harmadik dolog, és ezt ön is említette, biztos úr, hogy a tagállami különbségek, ahogyan az utazási irodákat értékelik, ez a különbség azt eredményezi, hogy az irodák, az utazás szervezők helyzete is nehezebb lesz. Vannak, ahol az utazás szervezők vállalják a felelősséget. Sok esetben, mint például az én országomban, az utazási irodák csak közvetítő tevékenységet végeznek, úgyhogy jó lenne, ha Európa szerte legalábbis meg tudnánk állapodni bizonyos elvekben, hogy ezeknek az utazás szervezőknek a határon átnyúló munkáját egységesíteni javítani lehetne az internet és az internet növekvő használata a fogyasztók körében, és itt szervezett utakat is kínálnak, pausál utakat. Ezt is meg kellene jelölni a jövőben, hogy a visszaéléseket meg tudjuk akadályozni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, és most Kelly úr kettő és fél percre. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, biztos úr. Ez a vita nagyon aktuális a turizmus területén területén, a fogyasztóvédelem és a légiforgalom szempontjából is Európában nagyon sok probléma merült fel, nagyon sok fogyasztói jog nem tudott érvényesülni, és ez meghatározó fontosságú. Sok utas számolt be arról, hogy semmiféle információval nem rendelkezett, semmiféle átláthatóság nem biztosított, nem találják meg az információt, és nem tudják, hogy hogyan tudják hogyan tudnak kárpótlást kérni. Ezzel tehát foglalkozni kell, és túlságosan sokáig tartott már ez a helyzet. Azt gondolom, hogy a tíz, több mint tíz évvel ezelőtt született szervezett utazási formákról szóló irányelv elavultá vált, és most új kérdésekkel kell foglalkozni. Több uniós jogszabályra van szükség a fogyasztók védelmében, de ez az irányelv még hatályos és azok, akik szervezett utakat kínálnak, azok sok esetben rendkívül olcsón teszik ezt, és ez sok tagállamban van így, nem csak az én országomban. Nagyon sokan az interneten foglalják le a nyaralást, és nem mennek el az utazás szervezőhöz. Egy nagyon fontos kérdés, hogy világosan lássuk azt, a fogyasztó világosan lássa, hogy hogy ki a felelős akkor, hogyha a repülőút késik, vagy ha a járatot ö, törlik. Meg kell adni ezeket az információkat, Kelly úr. Egy picit lassabban, ugyanis a tolmácsok nem fogják tudni követni önt. Ez, köszönöm, gyorsan be fogom fejezni. Hát akkor még gyorsabban kell tolmácsolni. Tehát a jelenlegi jogszabályok szerint a légitársaság vagy az utazás szervező megfelelő feltételeket kell, hogy teljesítsen, információkat kell biztosítani, és jelenleg ezt nem lehet igazándiból biztosítani Úgyhogy minél nagyobb a határon átnyúló dimenzió, annál fontosabb ez a tájékoztatás. Rendkívül nehéz például keresetet, panaszt benyújtani a légitársaságokhoz. Úgyhogy remélem, hogy a bizottság ezzel a kérdéssel is foglalkozni fog. Ez alapvető része kell, hogy legyen a fogyasztó védelemnek és nem elég a módosítás, hanem új megközelítésre van szükség, és még egy gondolat, hogy mennyibe kerül egy repülőjegy. Látjuk, hogy a reklámok nem tartalmazzák a repülőtéri illetéket és az egyéb díjakat. Úgyhogy ezt az irányelvet, amikor felülvizsgáljuk, arra is gondolni kell, hogy jobb átláthatóságot biztosítsunk a repülőjegyek árával kapcsolatban is. Köszönöm Meissner úr három percre. Elnök úr, hölgyeim és uraim, Dali biztos úr, én is köszönteni szeretném az ALDE frakció nevében. Utalt már arra, hogy az irány áttekintését tervezi. Hölgyeim és uraim, valóban arról van hogy örülhetünk annak, hogy Európában élünk, hiszen Európában, az Európai Parlamentben is lehet arról viszálni, hogy hogyan lehet kis purikutyákkal például elutazni. Az ember büszke lehet arra, hogy Európában él, hiszen ami a fogyasztóvédelmet és az állatvédelmet illeti, ez itt szabályozott. Most az emberekről van szó, akik utazni szeretnéznek, ez nagyon fontos jog, szeretnénk mobilitást, szabad mozgást, és gondolkoztunk arról, hogy ezt hogyan tudjuk biztosítani. 20 évvel ezelőtt az irányelv a csomag, az utazási csomagokra vonatkozott, és Európából is el lehet látogatni mindenféle szép országokba. Az ember akkor tudta, hogy a jogait levérték, tudtam azt, hogy mi vár rám, ha elutazok, és nem hazudtak nekem, illetve ha valami nem stimmel az eredeti utazás leíráshoz képest, akkor az ember panaszkodhatott, ez 20 éve történt már, nagyon gyakran az ember interneten foglal utakat, és ez a rendszerbeli hiányosságokat is megmutatja. Fél évvel ezelőtt a közlekedési szakbizottságban a közlekedési biztoshoz szóbeli kérdést intéztünk. Ez a Sky Europe esete volt Szlovákiában, az fapados társaságokkal utazók egyszerűen megrekedtek közben és nem vitték őket tovább. Ez egy kis hiányosság volt azok esetében, a, akik nem akartak hitelkártyával foglalni. Hát fontos, hogy mindenki fogyasztóvédelemben részesüljön, tehát hogyha vannak a rendszernek hiányosságai a fogyasztóvédelemben, és a fogyasztóvédelemben szeretnénk magas színvonalat meg, megvalósítani az európaiak számára, akkor ennek az utazási irányelvnek az áttekintésére van szükség, és arról is el kell gondolkodnunk, hogy nincs -e szükség arra, hogy az kollégám már előttem mondta, a légiutasok esetében egy külön szabályozást hozni. Erről még vitáznunk kell. Nagyon sok elvárást támasztunk, és nem csak azt szeretnénk, hogy az ember az állataival utazhasson, hanem azt is szeretnénk, hogy az emberek vidáman és biztosan utazhassanak. Thank you. Köszönöm. Bröpölsz asszony, négy percben adom meg a szót. Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos úr, hölgyeim és uraim! A bizottság utalt arra, hogy nem felel meg ára jelen irányelv a mai feltételeknek, hiszen megváltoztak az utazási szokások, és a szusztációt is eredményezett nem csak a fogyasztók részéről és az utasok részéről, hanem az utazási irodák részéről is, illetve az utazás szervezők szempontjából is. Nyilvánvaló, hogy azoknak a száma, akiket véd az irányelv, egyre inkább csökkent, függetlenül attól, hogy egyre többen utaznak. Az Európai Parlament évek óta szeretné azt, hogyha ennek az irányelvnek az átdolgozására sor kerülhetne. A lehetőségek ismertek, egy konzultációs kör zárult le nemrégében, és most elérkezett az ideje annak, hogy megszülessen a döntés. Én üdvözlöm a bizottság nyilatkozatát, de vannak olyan pontok, amelyek igazán fontosak számunkra, és ezek közül engedjék meg, hogy kiemeljek néhányat. Először is az irányelv alkalmazási köre, ezt egyértelműben meg kell megfogalmazni, és ki kell bővíteni. Egyre több utas állítja össze az utazási csomagját saját maga, is ezt interneten is megteheti. Nemrégiben derültek ki számunkra azok a problémák is, amelyek az utasokat érintették. Több ezer utas nem kapott kártérítést, a lemondás esetében például a hotel foglalásakor, vagy a londoni színházjegyek lefoglalásakor. Ezt nem lehet elfogadni. Azt gondolom, hogy az utasoknak új védelemre van szükségem. Az utazás, mint piac nagyon különböző képet mutat, a különböző tagországokban és máshogy viselkednek az utasok. A jogalkotás is különböző, és éppen ezért kell ezt a piacot harmonizálni. Vannak kérdések, amelyek még nyitottak. Például nem került egyetemen definiálásra az, hogy ki minősül utazás szervezőnek. Én megnéztem a 2007-es bizottsági konzultációs anyagokat, és itt azt állapították meg, hogy az utazási turizmus ágazat, illetve az érintettek nagyon sok információt továbbítottak a bizottsághoz, éppen ezért annál is inkább meglepő, hogy még mindig nem sikerült döntést hozni. Az utazási védelemre egy tanúsítványt kell kiadni, és azt gondolom, hogy a bizottság szerepét is egyértelműben rögzíteni kell, hiszen az utasokat nagyon sok információ áraszt el az internetből is, de ezek az információk nem mindig felelnek meg a valóságnak. Nagyon gyakran téves információt kapnak az utasok, például olyan um, nyaralókra kell kifizetniük a díjat, amelyek nem is léteznek. Éppen ezért nagyon fontos az utazás szervezés javítása, és amikor az utazás szervezők csődbe mennek, akkor is mindez problémát jelent. Sokkal jobban kell védeni a fogyasztókat. Én a belga és a holland határ között élek, Flandria és Hollandia között, és a határokon átnyúló közlekedés is nagyon fontos, illetve a határokon átnyúló utazás értékesítés. Elképzelhető például azt, hogy egy adott országban kerül aláírás egy adott utazási szerződést, ez utazásra egy másik országban kerül sor. Az utolsó pont pedig az árak kérdése. A legtöbb országban rögzített eh, úgynevezett all-inclusive árak léteznek. Én meg szeretném kérdezni, hogy ezt mindenütt be szeretnék -e eh, vezetni. Mi a helyzet például természeti katasztrófák esetében? Itt is e, egyértelműen ki kell alakítani a fogyasztók jogait és definiálni, és fontos, hogy ami az informálást illeti, szintén legyenek megfelelő követelmények, illetve szankciókat és büntetéseket is ki lehessen róni. Remélem, hogy a bizottság mi hamarabb döntést hoz, és erről a parlamentben is mi hamarabb tudunk vitázni. Köszönöm szépen, Bílán úr. Köszönöm szépen. Az Európai Unió irányelve a A szervezett utazásokra vonatkozóan már 19 éves. 19-20 éve ö, általában a két hetes utazási tartózkodási formát választották az emberek, és egy utazási irodában foglalták ezt, egy katalógusból választottak. Ez az irányelv kulcsfontosságú védelmi intézkedéseket vezet be. Az átláthatóság szempontja nagyon fontos, illetve meg lehet szakítani a kapcsolatot az utazási eh, irodával kapcsolatot az utazás védelme érdekében. Az elmúlt húsz évben teljes mértékben megváltozott az utazások eh, formája, és új utazási típusok alakultak ki. Én a saját nyaralásaimat az interneten keresztül foglalom el és legtöbb honfitársam is így tesz. Az Európai Unióban az európai 20%-a interneten foglal, Írországban és Svédországban ez 40 százalék fölötti, egy harmada az utasoknak, akik az interneten vásárolnak, nincsenek tisztában azzal, hogy az érdekeik védelme sokkal alacsonyabb az interneten, összevetve azokkal, akik a hagyományos utazási irodán keresztül történő foglalást választják. Nagyon fontos, hogy a bizottság végre felveti ezt a problémát újból, hiszen 20 év nagyon hosszú idő, Remélem, hogy a bizottságtól ma hallhatunk majd arról, hogy a irányelvet mikor akarják átdolgozni, illetve milyen pontokon akarnak módosítani. Az Európai Parlamentben az e-kereskedelmet támogatjuk, és arra buzdítjuk az állampolgárokat, hogy határokon átnyúlóan éljenek az elkereskedelem lehetőségeivel. Köszönöm. Köszönöm, Mölcer képviselő kapszott másfél percben, elnök úr. Nem csak a fogyasztóvédelem területén, hanem a különböző nyelvi megváltozatok is megnehezítik az egységesítést. Nehéz közös alapot találni, ám 15 évvel ezelőtt az Európai Unió közös alapot létrehozta. Ezen játékszabályok módosítását ugyanakkor nem szabad oda vezetni, hogy a szolgáltatási forgalom kereteit egységesítjük, hiszen a szolgáltatások országok között változó minőségűek lehetnek, éppen ezért veszélyes volna mindenhol egységesíteni a feltételeket. Hogyha az utazási irodákat, mint utazás közvetítőket nagyobb felelősséggel akarjuk felruházni, akkor ennek gazdasági következményei vannak. Hogyha meg akarjuk azonban akadályozni, hogy a kis utazási irodák csődbe menjenek, és az online utazási irodák átláthatatlan dzsungelje működjön, nem szabad túl nagy terheket rájuk róni. Ugyanakkor meg kell nyugtatni azokat az utazókat, akiket a görögországi negatív hírek bizonytalanítanak el, hiszen ez a tendencia más földközi-tengeri országokra is kiterjedhet. Az állam krízise, adósság krízise kritikus évet jelent a turizmus számára is, sztrájkok várhatók, de reméljük, hogy az állam csőd nem teszi próbára az utazóvédelem rendszerét. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most pedig Kósa képviselő kapszót kettő percben. Szeretném felhívni a tisztelt képviselőtársak segíts, figyelmét arra, hogy micsoda kiváló törekvés siim kallas új közlekedési bizottság meghallgatásán biztos meghallgatásán számomra egy kiváló elv volt az amit hallottam hogy a személyek szabad mozgása az az egyik legfontosabb szabadságjog. ennek érdekében szükség van arra hogy a különböző közlekedési irányzatok jogait egységestsük és egy egységes chartába helyezzük el. átlátható rendszerekre van szükség. szeretném megjegyezni hogy a spanyol elnökség prioritása között ez a témakör ez megjelenik. miért olyan fontos ez? azért mert a 20 éves irányelv semmiféle területen nem veszi figyelembe a fogyatékkal élő személyek jogait amikor az utazást igénybe veszik csoportos utazások igénybevételénél sem semmiféle lehetőséget nem kapnak a fogyatékkal élők. ezért utalok vissza a legelső megjegyzésemre az egységes utasjogi karta biztostása adná meg azt a lehetőséget beleértve a fogyatékkal élő személyeket is, hogy mindenki igénybe tudja venni az utazási szolgáltatásokat, beleértve a csoportos utazási szolgáltatásokat is. Ha ez megvalósul, akkor valóban elmondhatjuk azt, hogy az Európai Unión belül minden személy szabadon tud közlekedni. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, Tika asszony, két és fél percben kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. A csomag, illetve a szervezet utazásra vonatkozó szabályok a fogyasztók jogát határozzák meg, és a különböző szolgáltatók jogait írják elő. Az 1990-es irányába ugyanakkor nem veszi figyelembe a fejlődést, nem látta előre a fejlődést, például ami az online foglalások területén jelentkezett. Az európai turisták 23%-a, az európai háztartásoknak pedig 20%-a interneten vásárol weboldalakon keresztül szervezett utazásokat. Ezért tehát az irányelvet ennek megfelelően kell módosítani, azért, hogy a dinamikusan változó ö, szervezett utazási formákat is lefedjük. Minden ajánlatot ö, biztosítani kell, minden ajánlatra ki kell terjeszteni ezt a szabályozó rendszert. Fontosnak tartom azt is, hogy azon weboldalak, amelyek szervezett utazásokat kínálnak, tanúsítványokkal rendelkezenek, és így biztosítanánk a, mind az utazás szervező munkáját, mind az utas jogait. A 2009-es tanulmány, melyet a bizottság elkészített, dinamikus szervezett utazásokról beszél, és kimutatja, hogy az elektronikusan lefoglalt szervezett utazások 12%-kal nagyobb részt vállalnak 2009-ben, mint 2008-ban. Ugyanakkor az online tranzakciók 66%-a direkt vásárlást jelent, a légitársaságok weboldalain keresztül, vagy pedig az utazási társaságok oldalain keresztül, vagy a last minute oldalakon keresztül. Ezek dinamikus csomagok így nevezik őket az utazás szervezők, alacsonyabb áruak, de ugyanakkor rugalmasabb feltételeket biztosítanak. Ezen dinamikus csomagok fizetését gyakran kizárólag elektronikus úton lehet lebonyolítani. A panaszok a múlt évben az európai fogyasztó jogi hálózatokhoz benyújtott panaszok 70%-a az ilyen utazás szervezőkre vonatkozott, elsősorban arra, hogy nem kielégítő információt kaptak. Illetve arra vonatkoztak a panaszok, hogy nem az ígért színvonalnak felállt meg az elvárás, éppen ezért fel kell újítani ezt a irányelvet. Köszönöm, Hárbor úr! Elnök úr, szeretnék a biztos úrnak a frakcióm részéről köszönetet mondani, illetve az IMKO szakbizottság elnökeként is. Azért, mert kellő időben megjelent itt előttünk ma a parlamentben. És december 3-án a szakbizottságom által feltett szóbeli kérdésre válaszolt, méghozzá nagyon ö, nagy terjedelemben. Úgy gondolom, hogy van most némi időnk, amíg a bizottság rendszerezi gondolatait, és addig a szakbizottság, valamint a TRAN szakbizottság is együtt elgondolkodhatnak számos olyan kérdésen, amelyet felvetettek. Arról, hogy a jövőben ezt a kérdéskört hogyan alakíthatjuk. Úgy gondolom, hogy tekintettel a szervezett utazások kérdéskörének alakulására és természetére az új irányelv ki kell, hogy állja a jövő próbáját. Ez nem azt jelenti, hogy túl merev kell, hogy legyen, és hogy elébe kell, hogy menjen a fogyasztói szükségleteknek, de úgy gondolom, hogy meg kell fontolja azt, hogy vannak egyéb aspektusok is, amelyek az internetes vásárlás során felmerülnek. Például a szállodák biztonsága, ha gyermekekkel utaznak, akkor az úszómedencék biztonsága, ezek is szóba jöhetnek. Megfelelő mutatókra van szükségünk, ezt önkéntes megállapodás formájában is el lehet érni, de úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagyra törő javaslat kell, hogy legyen, és azt hiszem, hogy a bizottság is erre törekszik. Az én általam vezetett szakbizottság teljes mértékben támogatna egy ilyen javaslatot. Köszönöm szépen, Klajsz úr, másfél percben. Köszönöm, elnök úr. Itt egy olyan kérdéssel állunk szemben, amelyre az Európai Unió többletértékkel válaszolhat, ugyanis több millió polgár számára tudunk biztonságot teremteni, amikor Európán belül elutaznak. Határon átnyúló problémák egy másfajta stratégiát, egy másfajta megközelítést tesznek szükségessé, és úgy gondolom, hogy mind egyetérthetünk abban, hogy az 1990-es irányelv idejét múlt. 20 évvel ezelőtt a legtöbben, amikor nyaralni mentek, akkor valamilyen brosűrből választottak, egy utazási irodába személyesen mentek el. Manapság azonban ez már másképpen történik, főleg az interneten keresztül. Láttunk tehát új jelenségeket, mint például a low cost, a fapados légitársaságok megjelenése. Azt hiszem, hogy az új irányelvben arra van szükségünk, hogy olyan kitételeket fogalmazzunk meg, amely által lefedjük a különböző utazási csomagokat. És azt is meg kell határoznunk, hogy a jogi felelősségen mit értünk pontosan. Végezetül pedig azt hiszem, hogy a fogyasztóknak megfelelő védelmet kell biztosítanunk, amikor csődbe mennek a cégek. Ezt sikere kell vinnünk, és több millió európai polgárt jobb védelemben kell részesítenünk. Köszönöm. Káza úr, két percben. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék élni a lehetőséggel, és először is köszönteném az új biztost. Az elmúlt néhány évben azt figyelhettük meg, hogy jelentős mértékben megnövekedett a szervezett utazási formák száma, és elsősorban ezek interneten valósulnak meg. Azt is tapasztalhattuk, hogy csökkenő védelmet biztosít ez a polgároknak, amikor utazási ügynökségeken keresztül veszik meg ezen csomagokat. Meg kell, hogy felejjenek az az irányelvben megfogalmazott kitételeknek, de az internetes vásárlás esetén ez nem mindig érvényesül, tehát az irányelv nem tesz eleget annak a feladatának, hogy védelmet nyújtson a polgároknak, és felborítja az egyensúlyt is az ágazatban. Éppen ezért azt szeretnénk a bizottságtól, hogy garantálja az egyenlő bánásmódot. Bárhol is következzék be ezen utazási csomagok megvásárlása, Éppen ezért a polgároknak védelmet kell nyújtanunk. Tudom, hogy a bizottság számára ez elsőrendű kérdés, éppen ezért úgy vélem, hogy a terminológiát és a definíciókat pontosítani kell. A fogyasztót például definiáljuk, az eladót, az utazás szervezőt, és a szerződéssel kapcsolatos alapvető terminológiát is pontosan meg kell határozni, valamint az irányelv hatáját. Én úgy gondolom, hogy az utazás szervező meg kell, hogy feleljen az irányelvben foglaltaknak bárhogyan is kerüljön sor egy utazási csomag eladására az interneten keresztül, vagy egy utazási ügynökségen keresztül. Az utazás szervező felanyán vagy elad egy olyan fajta szolgáltatást, amely a csomagban szerepel, ezt saját nevében teszi, és éppen ezért hozzáférést kell, hogy nyújtson az összes többi a csomagban szereplő szolgáltatáshoz. A biztos úr remélhetőleg ebbe az irányba dolgozik majd, és biztosak lehetünk abban, hogy a polgárok számára biztosítjuk a jogokat. Děkuji za slovo. Vážený pane komisaři, vážené kolegyně a... Köszönöm szépen, biztos úr, tisztelt kollégák! Az irányelv módosítása a szervezet ukrata vonatkozóan az idegenforgalom új kihívásainak kell, hogy megfeleljen. Ezek olyan kihívások, amelyek az új technológiák miatt merültek fel. És a értékesítés és szolgáltatások területére is kiterjedt. Hogyha az internetes értékesítés értékesítéseket veszük, akkor az olcsó légitársaságok ezt nagyon gyakran használják, sokkal több szolgáltatás vált elérhetővé, de sokkal több a fenyegetés. Például a védelem nem olyan jó. Nem régiben a bizottság túl megkérdeztük azt, hogy eh, az olcsó utakat kínálók esetében mi történik, ha ők tönkre mennek, illetve ha az utasok valamelyik ország eh, repülőterén ragadnak, és a jogaik nem érvényesülnek. Az Európai Bizottságnak megoldást kell találnia amely ezt a helyzetet megszünteti, és az utasok jogait érvényesíti. Néhány hónap múlva elindul az utazás főszezonja, és nem szeretnénk még egyszer azt látni, ami a Sky europe történt. A közös nevező a fogyasztók védelme. Egy jobb információ segítségével a fogyasztókat jobban kell informálni a szolgáltatásokról, a szolgáltatások áráról. A meghallgatásokra visszatérve, amelyeket a bizottság szervezett, nagyon fontos biztosítani azt, hogy ezek a meghallgatások az Európai Unió összes hivatalos nyelvén hozzáférhetőek legyenek, hiszen mindenki kíváncsi, és minden polgárnak joga van az információhoz a saját nyelvén. Köszönöm szépen, Foster asszony, egy percben adom meg a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a, a szóbeli kérdés harmadik pontjára térnék vissza, ez pedig a légitársaságok csődbe menetele. Ez a parlament a garancia alaplétrehozását követelte, amely a légitársaságok esetében, ha csődbe ennek védeni a fogyasztók jogait. Ez viszont azt jelenti, hogy a fogyasztókra nézve, hogy itt többet kéne fizetniük a jegyekért. Ez egy szükséges lép, lépés, hiszen eddig is számos adót kell kifizetnünk a légitársaságoknak, és ezek köre bővülne. A bizottságnak biztosítania kell, hogy a nemzeti légi irányítási szervezetek pénzügyi helyzetfelmérést végeznek a légitársaságok esetében likvidáció előtt, és a bizottságot arra kérjük, hogy mi hamarabb tegyen ennek a feladatnak eleget, illetve más opciókat is mérlegeljen, például a kötelező információkra vonatkozóan a védelmi mechanizmus keretében. Köszönöm szépen. Higgins úr, két percben adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindennyien tapsoltunk amikor a augusztus 29-én 2009-ben a biztos azt mondta, hogy a jelenlegi irányelv nem felelt meg az utasok fogyasztóvédelmi érdekeinek. Hol járunk most? Azt gondolom, hogy meg kell vizsgálni ezt az irányelvet. Akkor, ezt megáll, akkor megállták a helyüket 20 évvel ezelőtt, de jelenleg a, az utazási kihívásoknak nem felelnek meg. Az utasok nagyon gyakran saját maguk vásárolják meg az utakat, és elképzelhető, hogy egy olyan országba vásárolnak utat, amely nem egyezik az utazási országgal. A menetrend szerinti régi járatokra ez nem, ter- nem terjed ki, és könnyen hozzáfér mindenki az indenhez, tehát a vételi szokások is megváltoztak. Azoknak a nyaralásoknak az aránya 90%-ra, a védett csomagok aránya 90%-ról egy sokkal alacsonyabb százalék szintre csökkent. Az ipar utalt arra, hogy gyakran külön lehet utazást és szállást vásárolni, és ez a dinamizmus jegyében valósul meg. Megnézzük a jelenlegi helyzetet az utazók, utazók védelmét, akkor az Európai Uniónak legkevésbé integrált a piac az utazási szolgáltatások esetében, és nagy az űrzavar azzal kapcsolatban, hogy ki terhel a felelősség, amikor költségeket kell téríteni. Például, ha valaki hitelkártyával fizet, akkor plusz szolgáltatásokat lehet megvásárolni, és magasabb védelmi szinten. Nagyon gyakran nem lehet tudni, hogy kiminősül utazás szervezőnek, éppen ezért sürgősen szükség van egy új irányelvre, modern technológiákra is tekintettel kell lenni, és egy új irányelvet kell megvalósítani, mert az összes aspektusra kiterjed, védelemre, biztonságra és egyértelműségre van szükségünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Kurszki úr, egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm a módosítását az irányelvnek, hiszen ez egy 20 éves irányelv, mely nem felel meg a mai realitásoknak. A fogyasztók 50%-a maga szervezi a utazását, és nem szervezett utazásban vesz részt, ugyanakkor az irányelv hatáját megfelelően kell meghatározni, hiszen még mindig nem tudjuk pontosan mire terjed ki az irányelv, és ez sem a cégek, sem a fogyasztók érdekeit nem szolgálja. Nem jó gondolat a irányáv hatáját a dinamikus csomagokra is kiterjeszteni, hiszen ez jelentősen növelni az árat. Nem tudok elképzelni egy olyan helyzetet, amikor a szálloda lefoglalása után, a, amikor a repülőjegy megvétele után megvéve a szállodát, szervezett utazásról beszélhetnek. Ez nem szervezett utazás, de meg kell védeni a fogyasztók érdekeit. Köszönöm szépen. Köszönöm, Ránner asszony két percben. Köszönöm szépen, elnök úr, Ausztriából jövök, egy olyan országból, amelynek számára az idegenforgalom mindig nagyon nagy szerepet játszott. Mindenki számára mindenki nálunk valamilyen módon kapcsolatban áll a turizmussal, ilyen vagy olyan módon. Éppen ezért ez a kérdés a mi országunk számára különös jelentőséggel bír. Ezért nagyon örülök annak, hogy a bizottság, és köszönöm a biztosnak ezt az elkötelezettséget, foglalkozik ezzel a kérdéssel. A utazási szabadság magával hozta, hogy sokkal jelentőség teljesebb kérdése vált ez, mint 20 évvel ezelőtt, hiszen az internet teljesen megváltoztatta az utazási módozatokat, ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy biztosítsuk, hogy elégedetten térhessenek haza az utazók az utazásról, és biztosítsuk azt is, hogyha valamilyen probléma merül fel, akkor uh, legyen hol panaszt tenni. Persze vonzó az interneten keresztül foglalni, de ugyanakkor senkinek nem lehet elmagyarázni, hogy egy szállodában két utazót teljesen másként kezeljenek attól függően, hogy közvetve vagy az interneten keresztül foglalta és a kártérítési jogát is másiként kezeljék. Ezen felül pedig azt gondolom, hogy nem lehet a utazás szervezőket a légitársaságoktól külön módon kezelni. Úgy gondolom, hogy megfelelő jogbiztonsági biztosítással lehet csak szabályozni ezt a kérdést. Nagyon remélem tehát, hogy a bizottság egy olyan javaslatot készít majd elő, amely figyelembe veszi ezt a problémát, és valóban az állampolgárok érdekeire gondol, akiknek eh, igenis joguk van a nehéz időkben, hogy problémátlanul töltsék nyaralásukat, telelésüket. Köszönöm szépen! Papa Nikolau úr kap a spontán felszólalások körében először szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr! A gyakorlatban manapság annak ellenére, hogy válságos időket élünk, az utazók igenis továbbra is utaznak, és ehhez felhasználják a különböző lehetőségeket, például az internet nyújtotta lehetőségeket. De már nem úgy járnak el, mint korábban, ahelyett, hogy megvennék az egész szervezett utazást, saját maguk szervezik meg ezt, egyfelől megvásárolják a repülőjegyet, másfelől pedig lefoglalják a szállodai szállást. Természetesen itt a fogyasztók felelőssége is fontos, és az eddigi irányelv teljesen egyértelműen, például Görögország esetében, amely ugye turisták által látogatott ország, meg kell határoznunk, hogy milyen felelősség illet meg milyen felelősség illeti meg a különböző szereplőket, mint például az apartmanok tulajdonosait, vagy a szálloda tulajdonosát, vagy például az utazás szervezőket. Végezetül azt szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a fogyasztók védelme az, ami mindenek felett kell, hogy álljon, és meg kell határoznunk azt, hogy a különböző szereplők felelőssége milyen. Az igazság az, hogy ez egy nagyon-nagyon lényeges kérdés, és éppen ezért eh, javítani kell rajta. Mikkel átvettem a, az ülés elnöklését, és magyar nyelven fogok elnökölni, tisztelettel köszöntöm Önöket. Következő hozzászóló egy percben Madame Rapti. Köszönöm szépen, elnök úr. Négy dologról szeretnék szólni. Tudjuk ugye, hogy ez az irányelv 20 évvel ezelőtt született. És 20 év alatt nagyon sok minden változott. Éppen ezért megváltoztatták, számos dolog megváltoztatta életünket, például az internet. Az internet lehetővé teszi számunkra, hogy a világ legtávolabbi pontjára is elutazhassunk. Bárhova elutazhatunk, és biztosnak kell lennünk abban, hogy védelemben részesülünk. A második dolog pedig az árakra vonatkozik, hiszen a fogyasztónak kötelessége, ugyanakkor joga is megismerni azt, hogy milyen árat fizet a különböző szolgáltatásokért. Ennek fejében, ennek fényében dönti el azt, hogy milyen utazási formát választ, és itt ugye a versenyképesség is nagyon fontos. Továbbá a minőség egy fontos kritérium. Vannak tagállamok, amelyek kitűnőek lehetnek egy uniós polgár számára, más polgár igényét azonban nem teljesítik. És a biztonság hiánya is fontos lehet egy adott tagállamban. Van, aki egész év során spórol annak érdekében, hogy elutazhasson, éppen ezért a biztonságát szavatolni kell. Mindezt kell, hogy szerepeljen az irányelvben. Felszólaló a végén majd nem fog szót kapni. A következő felszólaló Mr. Sean Kelly. Egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Sok kollégám kihangsúlyozta annak fontosságát, hogy áttekintsük ezt az irányelvet. Minél hamarabb történik ez meg, annál jobb. Említették ennek az áttekintésnek a fogyasztó számára előnyös voltát. Helyes ez. Azonban nem csak arról van szó, hogy ez a fogyasztók, hanem egyben arról is van szó, hogy a iparági érdekeit is képviseli ez a módosítás, hiszen az elkövetkező években két millió ember lépi túl majd a 60 éves korhatárt az Európai Unióban, és ez az utazási ipar számára is lehetőséget kínál, hogy nyugodt, kiszámítható, biztos, all-inclusive utazásokat teremtsen számukra. Mondom, tehát az iparák számára is megnyílik annak a lehetősége, hogy a 60 év fölöttiek piacába, piacán egyre többet kínáljon hasonlatosan a timeshare irányelvhez ez az irányelv tervezet is mind az ipar, mind a fogyasztók érdekét szolgálhatja. Köszönöm szépen. Következő felszólaló Kadenbach asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, egy többgyermekes családban vagyok anya, és az évek során megtanultam a katalógusokban eligazodni. Nagyon nagy kihívás ez számomra, és gyakran az utazási irodákban is ilyen kihívásokkal kell szembesülni az alkalmazottaknak. Éppen ezért én arra számítok fogyasztóként, hogy tényleg a döntés szabadságát biztosítsa számomra ez az irányelv. Ez azonban csak akkor érvényesül, hogyha összehasonlítható kritériumok születnek, és az egyik ilyen kritérium számomra a gyermekek életkora lenne. Teljesen mindegy, hogy milyen utazási irodához fordulok, van, ahol 6, 10 vagy 12 éves gyermekekre vonatkoznak a kitételek, és az egyik utazás szervezőnél nem vonatkozik semmire a gyerekre, a másik esetben más kitételek vonatkoznak a 6 vagy a 10 éves gyermekre. Fontos tehát, hogy én fogyasztóként tudjam azt, hogy mit vásárolok, és hogy mielőtt meghozom a döntést, összehasonlítható kritériumokkal rendelkezzek. Köszönöm, asszonyom. Következő felszólaló, Madame Stiller. Mr. President, and thank you, like... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, biztos úr. Kalmák asszony megemlítette gyermekeket, a hotelekben a tűzvédelem, tűzoltás kérdései nagyon fontosak, és ezeknek szerepelniük kell az új javaslatban. Az elmúlt 20 évben rengeteg változás történt, két speciális aspektus emelnék ki a hitelkártyákkal történő fizetés esetében a díjak esete merült fel, és azt gondolom, hogy a régi társaságok és az utazási irodák ezzel visszaélnek, és többször terhelik meg a hitelkártyánkat egyetlen foglalás esetében mondjuk azért, mert négy utas utazik, négyszer vonják le ugyanezt a díjat. A fogyasztóvédelem nagyon fontos. Skó- Skóciában is tönkrement néhány utazási iroda. Nagyon fontos, hogy az embereket megvédjék ilyen esetben. Nagyon sok családban az éves költségek körül ez a legmagasabb költség, tehát az ő érdekükben sokkal többet kell megtennünk. Köszönöm. Köszönöm, asszonyom. A következő felszólaló Balcsitis úr Elnök úr, tisztelt biztos úr! Az elmúlt húsz évben a utazások piaca nagyon dinamikusan fejlődött, egyre többen vannak, akik a saját szervezett utaikat eh, maguk állítják, állítják össze. Az irányelv jelenlegi szabályozásait az önállóan összeállított szervezett utakra nem alkalmazzák. Tehát ez azt jelenti, hogy az emberek megfelelő védelem nélkül utaznak. Éppen ezért sokkal világosabban kell definiálni az irányelv hatáját, és fogyasztóvédelmet kell megvalósítani. A felelősség kérdését is egyértelműen tisztázni kell, például az utazás szolgáltatók, utazásirodák csődbe menetel esetében. Az elmúlt eh, tíz évben 70 eh, eh, cég ment tönkre, és az emberek például nélkül maradtak. Köszönöm befejeztük a catch the eye felszólalásokat. a vita végén ismételten felkérem a vita zárására dalli biztos urat. mr president i have listened to the views of the. elnök úr nagy érdeklődéssel hallgattam a képviselők véleményét. Nagyon sokan egyértelmű elképzeléseket rendelkeznek arról, hogy a bizottságnak milyen elméletet kell képviselnie, mások pedig hangsúlyozták azokat a pontokat, ahol mi is feljegyeztük, hogy nagyon fontos, hogy az összes érintett eh, ezeket figyelembe vegye, illetve mi is a bizottságon belül az irányelv átdolgozásakor ezekre oda fogunk figyelni. Biztosítani szeretném önöket arról, hogy a bizottság ezeket a ügyeket nagyon komolyan veszi, és megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy a lehető legjobb megoldás szülesen. Jelenleg egy konzultációs folyamat közepén vagyunk, elemezzük a visszacsatolásokat, az online módon végzett közkonzultációból. A tagországok és az összes érintett hozzájárult ehhez a folyamathoz. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy a bizottság április 22-én egy workshopot fog szervezni, és ez a workshop az lehetséges politikai válasz lehetőségekre koncentrál majd az irányelv átdolgozása kapcsán, beleértve az összes olyan